De a prezident! Az elnök. Német. Kedves kollégák, folytatjuk a délutáni ülést. A tegnapi ülésjegyzőkönyvet és az elfogadott szövegeket megtalálják. Van -e esetleg a jegyzőkönyve kapcsolatban észrevétel, megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs akkor így módon jóváhagyottnak tekintem a jegyzőkönyvet. Van egy közleményem a bizottságok összetételét illetően. A néppárti frakciótól a következő indítványt kaptam, hogy a Nőjogi Bizottságban Filip Zsüven úr nem tagja már. A bizottságnak van -e esetleg megjegyzésehez? Jó, akkor ezt a módosítást elfogadottnak minősítem. Következő napi rendi pont az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamisága megsértését érint ügyekről lesz szó. Pakisztán, a kisebbségi miniszter Shabazz Bati meggyilkolása a napi rendépont. Megadom az előadóknak a szót. Először is Lambert asszony kapja meg másfél percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy mindenki nagyon sokkolt ez a tény, és visszataszítónak tekintjük Sabazbati úr meggyilkolását, miniszter meggyilkolását. Azért is, mert ebben a parlamentben mindannyian jól ismerjük, többször jár nálunk, sokakkal találkozott, de hát ez, ez megint egy szimbolikus gyilkosságnak tekinthető. Valaki olyan, valas, olyas valakire sújtottak le, aki a megbékélést kereste minden kisebbség között békét kívánt teremteni Pakisztánban. Hozzá kell tenni, hogy együtt érzünk családjával, de minden családdal, minden meggyilkolt családjával, akiket a támadások során gyilkoltak meg Pakisztánban, együtt érzünk. Ezen a héten azt láttuk, hogy két ilyen támadás történt, több ember halt meg, és több ember sérült meg, mint a londoni bombatámadás során. Az egész lakosság szenved, megfélemlített. Ez mind alása a demokráciát Pakisztánban, ez a jelenség sorozat. A demo néhány választok körzetben, Katánban változott a demográfia, mert az embereket arra kényszerítik, hogy hagyják el lakóhelyüket. Az indítványunk nagyon fontos, hiszen továbbra is támogatni szeretnénk a türelem és a kölcsönös megértés folyamatát szeretném elmondani, hogy erre az EU-ban is szükség van, ahol néhány miniszteri nyilatkozat szerintem nem nagyon segítette elő az ügyünket. Vezető szerepet kell játszanunk Pakisztánban és az Európai Unióban is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Lember kollégának, most pedig Sáker kolléganő kapja egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Batti, uh, kisebbségi miniszter többször megfenyegették, és most március másodikán meg is gyilkolták. Együttérzésünket felézzük ki mindenkihez, aki családtagja, és mindenki, aki Pakisztánban demokráciát akar. Miért tagadták meg a kérést, hogy Batti miniszter kapjon golyóálló autót? emberi jogokat védett. Meg kell emlékeznünk Neil Jameliről, aki szintén márciusban, március elsőjén vesztette gyilkosságban az életét a nemzetközi szabályok szerint meg kell találni a gyilkosokat. Az Európai Uniónak monitorozni kell a helyzetet, és meg kell találja a módját, hogy az emberi jogok érvényesek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sáke asszony, most pedig Géringéde Őrönberg asszony kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Az Európai Parlament jóvá hagyott három indítványt, amelyek a Pakisztán iszlám köztesebben a felekezetek vallás, lakolási szabadságáról szól. Na most eh, Sabáz Báti miniszter úr jelenlétetnél, és többször tárgyaltunk erről a kérdésről, most pedig a halálnak körülményeiről beszélünk. Magas szintű tisztviselő meggyilkolása nem elégében következett be, ez egy dolgot jelent. Pakisztánban senki sem tudja magát megvédeni a fundamentalistákkal szemben. A fenyegetettség, a veszély nem azokat érinti, akik eh, arhaikus törvények mellett szólnak, hanem akik ellene szólnak. Nyilvános, amit a miniszter tíz hónappal később azt látjuk, hogy az EU politikája Pakisztánnal szemben nem volt hatékony. Azt javaslom, hogy egy kerekasztal beszélgetést folytassunk a pakisztáni kisebbségekkel. Ez szerepeljen az indítványban. Az Európai Külügyi Szolgálatnak reagálnia kell az iszlamabadi ö, eseményekre, mielőtt további áldozatokat szednek. Köszönöm szépen Gérnyide Ödinge, most pedig Korhola asszony egy percre. Ez a paspatti ja koko hänen elämänsä on hämmästyttävä esimerkki. Bálti miniszter életét az jellemző, hogy megpróbálta mindenki hitét védeni. A pakisztáni parlament jóváhagyott egy nagyon furcsa módosító módosítást, amely kihat a pakisztániak életére kihat, és ez nem jó irányba mutató reform. Probléma van a kapcsolatokkal, a különböző ö, vallási közösségek között. A terrorizmus is nagyon sok problémát okoz ott. Az emberi jogok, a demokrácia megvédhetetlenek a jelenlegi helyzetben az emberi jogi aktivistákat, az önokat, mint Báti. Nos, tőlük megszabadulnak. Ez kiadhat az egész ország életére. Báti úr bátor volt, nem volt naív, tudta, hogy milyen kockázatot vállal. Mm, olyan szövegszükséges Pakisztánban, amely az ilyen helyzetekes nők életére is jól hat. Köszönöm szépen, Korola asszony. Egy percre Van Dalen kolléga kapja meg a szót. Pakisztán Köszönöm, elnök úr. állandó támadásoknak vannak kitéve a hozzáhasó emberek, és a kormány nem tud lépni. A Báti úr is megölték, valamint két héttel ezelőtt egy másik minisztert. Az EU-nak nagyon sok kapcsolata van Pakisztánnal, együttműködünk velük. Afganisztán esetében több száz millió segít kapnak a pakisztániak az infrastruktúra felépítésére, és különböző párbeszédek vannak, hallatnunk kell a hangukat, és az, hogy gyűlöletet keltenek a keresztények ellen, ezt le kell állítaniak. A muzlimok, muszulmánok és a nem muszulmánok között egyelően kell megosztani a pénzeket az áradások után hogy úgy látszik, hogy a pakisztáni erők nem tudják a helyzetet eh, ellenőrizni, és hogyha ez így lesz, akkor eh, a szélsőségesség fog uralkodni. Tavares kolléga, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A sürgősségi állásfoglalásainkban természetesen korlátozott eredményeket érünk el itt az Európai Parlamentben, de ami a vallásszabadságot illeti, egy olyan országban, mint Pakisztán, mindenképpen hallatnunk kell hangunkat. Először is hangsúlyt kell helyezni a toleranciára Pakisztánban, és meg kell mondani a pakisztániaknak, hogy nincsenek egyedül. Szerintem ez méltóság kérdése is, és meg kell védeni a vallásszabadságot, és azokat nem szabad támadni Pakisztánban. Másosorban világosan meg kell mondani a pakisztáni kormánynak, hogy nem hagyhatja, hogy a fanatikusok lépjenek mindenki nevében. Tudjuk, hogy az Isten áromlás esetében volt ez így Pakisztánban, azután hasonló helyzet van Indonéziában, és sokszor egy-egy kisebbség szenved, amelynek sikerül hangját hallatni, és amely az egész társadalom nevében szól. A kormány feladata, hogy megvédje a szabadságjogokat az országon belül, azok jogát, akik a büntetlenség ellen harcolnak, de közben nem tesz semmit az intolerancia ellen a kormány. A kormánynak ki kell vizsgálni a Bati úr meggyilkolás, meggyilkolásának esetét, ugyanúgy, ahogy a panjabi kormányzó meggyilkolásának esetében kell, hogy legyen. A rendőrség, a pakisztáni szolgálatok nem megfelelően lépnek fel, ahogy ez a volt miniszter elnök asszony Benazin Butó esetében is volt. Egyet tenni kell azért, hogy a fanatikusok ne férjenek hozzá a közforrásokhoz, közpénzekhez, és tolerancia üzenetet kell neki küldeni. Köszönöm szépen, Tavares úr, most a frakciók nevében először Mauro úr egy percre. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr Sabás Battit. A 13 lássányi törvények árnyékában ölték meg terroristák, olyanok, akik az erőszakot használják arra, hogy hatalmukat gyakorolják, és az Báti példát mutatott éveken keresztül. Fájdalmas áldozat az EU-nak, az EU-t arra kell incse, hogy konkrét akciók jöjjenek a szavak után, hiszen eddig éppen csak pár szót marmoltunk ezzel kapcsolatban a tanács és a bizottság szemben a parlamenttel vesztegette az időt, és azon gondolkodott, hogy a keresztény szót be kell -e írni az elítélő dokumentumokba, a keresztényeket mészárolják továbbra is hanem is nyugatiak, de keresztények. Köszönöm szépen, Mauro kolléga. Már egy percre Tyler asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szerettem volna ö, meghajolni ö, Csapászpáti előtt. Sokan személyesen találkoztunk vele, és elszántan dolgozott a pakisztáni kisebbségi közösségekért, jogaikért. Ez példája Mindenki példája életét kockáztatta, áldozatot hozott ezért, és tudta, hogy egyre több fenyegetést kapott, az ő bátorságát elkerismerő életét veszítette, mi egy barátot veszítettünk el. Mit tehetünk ebben az indítványban? Nagyon sok fontos elem szerepel, a 13-as pont, amely az illetékes EU hatóságokat arra kéri, hogy foglalkozzanak a vallásszabadság kérdésével. Én a bizottságtól azt kérném, amikor például a kereskedelmi tárgyalásokat folytatnak, az emberi jogokat mindig tűzzék napirendre. A 19-es pont arról szól, hogy az intézmények, a, a pakisztáni kormányzat, az emberi jogok, a demokrácia, ezeket el kell ismerni. Azt hiszem, hogy végül is mindannyian azt szeretnénk, hogy mindenki megkapja az együttérzésünkről szóló dokumentumot. Sapáz Páti úr édesanyjához és szeretnénk eljutatni ezt, ezt az információt. Múlt héten volt a temetés, ha jól tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm, Styler kolléganő. Most pedig egy percre ijedtem neki asszony a szó. Elnök úr, Bati úr halála második ilyen magas rangú pakisztáni tisztviselő halála két hónap alatt. Bati úr és Számantazír úr, kormányzó úr gyilk, mm, gyilkosságát alaposan ki kell vizsgálni, és az elkövetőket bíróság elé kell állítani. Bati úr meggyilkolása mellett egy másik égő fontosságú emberi jogok kérdéshoz szeretnék szólni Pakisztánban. A palocsistáni tartományról szeretnék. A palocsi kisebbség továbbra is üldözések áldozata, és az Amnesty International szerint 90 ilyen aktivista, újságíró, ügyvéd eltűnt, vagy legalábbis meggyilkolták őket. Más emberek, segélyszervezetek munkatársai, tanárok, újságírók, kormányzati tisztviselők is üldözések áldozatáivá váltak. Az Európai Parlament, az Európai Unió világos üzenetet kell megfogalmazzon Pakisztán felé, és arra kell ösztönözni a pakisztáni kormányt, hogy mindent megtegyenek az ilyen helyzet elkerülés érdekében. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló másodperce Kill Nielsen asszony. Ces assassinats sont évidemment ezek a gyilkosságok tűrhetetlenek, de még inkább az, hogy büntetlenség követi mindezt, pedig az agressziók növekednek. A pakisztáni állampolgárok és a az áldozatok családai nem vehetik igénybe az igazságügyi rendszert, hiszen az korruptív, és nincs megfelelő nyomozó és ügyész eh, diszkriminatív eh, törvényeket alkalmaznak, és az igazságügyi rendszer, a büntető törvénykönyv reformra szorul, hitelesnek kell mindennek lennie nemzet és nemzetközi szinten. Az Enriksből eh, alapítványa az egyetemen vizsgálatot végzett, és a fiatal pakisztániak úgy gondolják, hogy az igazságügyi rendszer hitelessége fontosabb az ország fel, fennmaradása érdekében, mint a katonai erők vagy a parlamenti rendszer. Így az EU-nak minden eszközt fel kell használnia ahhoz, hogy erősítse az igazságügyi együttműködést Pakisztánnal. Köszönöm szépen, kérdezem azt, hogy most pedig egy percre Tanok úr. Elnök úr, Pakisztánban egymás után hallgatatják el a reformeket. Sabaz Bati veszélyben volt úgyis, mint keresztény, és úgyis, mint kisebbségügyi miniszter, aki az Isten káromlási törvény ellen szólalt fel, halállal fenyegették meg. Salman Tashiet két hónappal azelőtt a saját testőrei gyilkolták meg. Ő, Sabez Beti, nagyon könnyű préda volt. Miért nem védték fegyveresek? Ez az egyik, a sok kérdés közben Zandari elnöktől meg kell kérdeznünk. Remélem, hogy a főképviselő ő el fogja érni, hogy a pakisztáni radikalizáció ellen felemeljük a szavakat. Ez egy ö, tragédia emberi szempontból. Valaki az életét ö, vesztette, ö, életútját sok eredmény kísérte, együttérzésünket kell kifejezünk családjának. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dánó kolléga. Most pedig egy percre Páska úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen. A saria törvénye arról rendelkezik, hogy mindenki, aki megsérti az iszlámot, halálbüntetést érdemel. Nem tudom, hogy az iszlám elleni bűncselekmény mit jelent az iszlám világban, de az emberi jogi aktivisták és vallási szabadságot követelők halála több országban arra utal, hogy úgy gondolják, hogy a mi civilizációs értékeink, amely az embereknek szabadságokat biztosít, ezt fenyegetésként érzékelik az iszlám vallás kapcsán. És aki az emberi jogok kapcsolatban szót emel, annak bizony meg van becsételve a sorsa. A punjabi kormányzó és Sabatul, illetve a pakisztáni emberi jogi koordinátor, ők gyak, gyakorlatilag ártatlan áldozatokká váltak. Ezeket a gyilkolásokat tekinthetjük, olyan, gyilkosságokat tekinthetjük annak is, hogy ezzel kívánják megfélemlíteni a pakisztáni lakosságot. De hát arra kell összönözni a pakisztáni kormányt, hogy ne tartsák fenn a középkori szabályokat, törvényeket, hanem reformálják meg. Ha azt akarjuk, hogy a konfliktusban eh, lévő országok, iszlám országok szeretnénk megreformálni, nos, rátérünk a spontán elnézést, egy további hozzászóló, Czarnecki úr, egy percben. E, panie Przewodniczący, Państwo! Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy miniszter megilkolásáról beszélünk, egy olyan ember e, megöléséről, aki világosan e, és nyíltan beszélt keresztény gyökereiről, aki katolikus volt. Egy újabb gyilkosságról van szó Pakisztánban, amely azt mutatja, hogy ennek az országnak a hatóságai nem tartják kézben a helyzetet. Ez nagyon nagy probléma szerintem, mert egyébként nem akarjuk Pakisztáni elnökét vagy a kormányt vádolni, csak annyit mondunk, hogy nem képesek biztonságot nyújtani azoknak, akik a kormány tagjai és más vallásúak, mint a domináns vallás. Ez drámai ez a helyzet, lépésről lépésre a pakisztáni helyzet romlik. Ez olyan ország, amely az iszlám gyűlölettől itt adott át más vallásokkal szembeni gyűlölettel. Köszönöm, Teneszki kolléga. Most pedig rátérünk a spontán felszólalókhoz, és azt kell mondjam, hogy nagyon sok kolléga jelezte, hogy szót kér, miután néhány frakcióvezető és helyettes jelen van, azt mondanám, hogy egy kicsit nagyobb rugalmasságra van szükség a sürgősség nem, mert ezek olyan témák, amelyek nagyon sok mindenkit érdekelnek. Én most megnézem, hogy ki jelentkezett további hozzászólásként. Ha megengedik, akkor Gáller úrnak adná meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy héttel halála előtt, meggyilkolás előtt Sabaz Bati úrral Iszlamabadi irodájában beszéltem. Tudta, hogy életét veszélyek fenyegetik, de sokkal inkább az érdekelte, hogy az elmúlt hónapokban Salman Tassir, a punjabi kormányzó halálát követően nagyon sokan meghajlottak, engedtek a megfélemlítésnek miniszterek, képviselők, újságírók, jogászok, ügyvédek, emberjogi aktivisták, akik mindig jelentkeztek, nem mernek fellépni az extrém kihívásokkal szemben. Azt hiszem ez a felhívás mindenki felé Pakisztánban, egységesen fel kell lépni az intolerancia ellen, különben mindenkit le fognak söpörni. Sere Rémán, ez a bátor képviselő, aki az istenkáromlási törvény módosításáért állt ki. Ő valóban nagy veszélynek van kitéve. Azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy ezt a képviselőasszonyt védjük meg. Azt kell elérni, hogy módosítsák az istenkáromlási törvényt. Ez valóban a közös tétakozás szimbolikus eredménye lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gále kolléga. Most pedig Kutas kollégának egy perc adom meg azt. Mulțumesc, domnule președinte. Asasinarea ministrului pakistanez pentru... Köszönöm eh, szépen, elnök úr. A e, gyilkosság, eh, Báti kisebbségügyi miniszter gyilkossága akkor történt, amikor éppen, hogy vita folyik az káromlásról. Ennek a törvénynek a módosítását támogatta. Ennek a törvénynek az alapja az intolerancia. Ugyanaz az intolerancia, amely eh, mások eh, meggyilkolásához vezetett, akik a szólás szabadságért és eh, a vallás szabadságért küzdenek Pakisztánban. Veti úr meggyilkolását elítélték a médiákban, is különböző etnikai származású politikusok, vezetők. Nem szabad, hogy újabb hasonló eset történjék. Mindent meg kell tenni, hogy a demokratikus értékeket támogassuk. Köszönöm szépen, kutas kolléga. Lekrit asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kifejezni, mennyire elítélem, hogy gyáván meggyilkolták március másodikán a pakisztáni kisebbségügyi miniszter Shabaz Bhatti úr keresztény állampolgárt. Ez azután következett be, hogy más bátor, toleráns pakisztániak azokat meggyilkoltak, akik az jogokat, emberi jogokat és a e, nők jogait e, védték. E, mindenképpen ki kell derüljön, kik voltak az elkövetői ennek a gyáva gyilkosságnak, és meg kell védeni a fanatikus vallásosok által fenyegetett személyeket. Seri Vemen asszonyra gondolok többek között. Erőteljesen kérem az összes releváns EU-s intézményt, hogy vegye fel a tárgyalások témája közé, amikor például az EU-pakisztáni együttműködésről tárgyalnak a vallási és emberi jogok tiszteletben tartását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csileszka asszony zárja ezt a sort. Köszönöm. Ismét eh, az emberi jogokról beszélünk Pakisztán kapcsán, és eh, Bati miniszter úr meggyilkolásáról, aki ellenezte az Isten kapcsolatos törvényeket Pakisztánban, több toleranciát szeretett volna az országban. Az EP állásfoglalást dolgozott ki a gyilkosságról, és eh, a pakisztáni egyre romló helyzet ellen szól, de emlékeztet a vallási kisebbségekre is, melyek jogait gyakran megsérték. Kötelességünk, hogy ezekről az eseményekről beszéljünk. Kiemelem, hogy igen fontos támogatni a civil szervezeteket, melyek több emberi jogot szeretnének ebben az országban. Köszönöm. Köszönöm szépen Szkrizeszka asszonynak. Ezzel lezárom a spontán felszólalók listáját, most pedig a bizottság nevében Hán biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Januárban elítéltük a Punjab kormányzó meggyilkolását, Salman Tassir úr meggyilkolását. Néhány héttel később az erőszak folytatódott, Március másodikán Sabazpati kisebbségi minisztert meggyilkolták, a pakisztáni kormány tagját. Eston asszony kemény szavakkal ítélte el a gyilkosságot, és kifejezte angolyáit, agáját a pakisztáni erőszak hullám miatt az ellenmondásos istenkáromlási törvény alapján. Báti úr volt az egyetlen keresztény a pakisztáni kormányban, nagyon jól ismert volt, hiszen tiszteletben tartotta a kiált, az emberi jogokért, vallásszabadságért. Egyike volt azon kevés hangoknak, amelyeket lehet -e hallani. És tudtam, hogy Samantha Szír halálának árnyéka fölötte is lebeg, és végül is a pakisztáni alkotmányban szereplő jogok mellett állt ki. Ashton asszony arra hívta fel a pakisztáni kormányt, hogy megfelelő védelmet biztosítson a tisztviselőknek, a civil társadalomban szereplőknek, akiket veszélyek fenyegetnek. Az EU üdvözli Csiláni miniszterelnök úr innyilatkozatát, e, aki azt mondta, hogy mindent megtesznek pakisztáni hatóságok azért, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák. A kormánynak az ígéretét be kell váltania, és bíróság elé kell állítani a az elkövetőket, a felbújtókat. Bati és Tassir, ők valódi kritikusai voltak az Isten káromlási törvénynek. Azonban a taszér gyilkosságot követő hangulatban nagyon sokan visszavonták a módosításra vonatkozó eh, indítványukat. A halálbüntetés az nem egyeztethető össze azok az értékekkel, amiket képviselünk, és amikről szólunk a Pakisztánnal folytatott tárgyalásokban. A kisebbségek, vallási kisebbségek szembeni diszkrimináció nem fogadható el. Üdvözöljük, támogatjuk a pakisztáni demokratikus kormányt, mindenben segítjük, amikor soha nem látott terrorista hullámmal kell megbirkóznia. A kormány tagjainak ki kell állniuk az általuk képviselt jogokért. Vallásszabadság, a hitszabadság, a egyetemes emberi jog, a vélemény, a szólásszabadság szintén ehhez